címmel meg is adom Söflén úrnak, az előadónak a szót. Thank you, President, uh, Commissioner. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, alelnök úr. Szeretnék először az árnyék előadóknak köszönetet mondani. Nagyon kiváló volt az együttműködés. Példás volt ez az együttműködés, és kellemes meglepetés ért engem. Az AFKO-ban teljes volt az egyhangúság. Azt hiszem nem kell megjegyeznem, hogy ez egy ritka dolog. Ez mutatja szerintem, hogy az európai polgári kezdeményezést valóban kulcsfontosságú lehetőségnek tekintik az európai intézményi struktúrában. Mi volt ennek az alapgondolata? Nagyon egyszerű, viszont egy nagyon finom gondolat is, az állampolgároknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részt vegyenek jogalkotási kezdeményezések elindításában. Mindenki tudja, hogy az Európai Unió távol áll az állampolgáraitól, és ez a kezdeményezés segíti azt, hogy ezt, ezt, ezt egy kicsit csökkentsük ezt a távolságot. Nem ássa ez alá a képviseleti demokráciát. Ez minden demokratikus rendszerben alapjog, sőt, az európai demokráciát inkább erősíti ez a fajta kezdeményezés, hiszen párhuzamosan működik ez a polgári kezdeményezés a mi munkánkkal nem nevezhető közvetlen demokráciának sem ez a fajta kezdeményezés, ez mondjuk talán a régi, ókori görög városállamokban működhetett, de hát amikor 500 millió állampolgárról beszélünk, akkor tudjuk, hogy ez lehetetlen. Amit megtehet ez a kezdeményezés az, hogy mozgósíthat megfelelő számú egyént arra, hogy kollektíven cselekedjenek és lépjenek fel. A mozgósítási lehetőséget azt hiszem nem szabad alábecsülnünk. Egy millió aláírás összegyűjtéséről van szó egy év alatt. Ehhez lelkesedés, elkötelezettség és szervezőkészség szükséges befolyás, így tudnak valami fajta politikai befolyást gyakorolni az állampolgárok Európára. Ebből a szempontból ez a kezdeményezés behozza az állampolgárokat az uniós jogalkotási munkába. Persze a képviseleti elv, illetve a polgárok bevonása a politikai jellegű munkába mindig egy picit ellentmondásos lesz. De nagyon fontos az a lehetőség, hogy az ő, őket aggályosan érintő, érintő kérdésben a polgárok felléphetnek. Ez valami fajta plusz, egy újfajta fellépési forma, néhány Európai Uniós tagállamban egyébként már létezik. Ami megkülönbözteti az EU-s teret a tagállamokétól, az az, hogy itt az Európai Bizottság kezdeményezi a jogszab- jogalkotási munkát, és most ez a polgári kezdeményezés ezt változtatta meg, az állampolgárok kezébe is adott egy ilyen kezdeményezési lehetőséget. Nos, hát ez volt az alapgondolat az európai polgári kezdeményezés esetében, de sajnos nem igazán váltotta be a reményeket, vagy a célját. 51 ilyen kezdeményezést nyújtottak be, és egyetlen egy semből lett jogszabály ezt akárhogy is nézzük, százszerzalékos sikertelenségnek tekinthetjük, és a civil társadalomban én bizony komoly csalódottságra leltem, tapasztaltam ezt, az állampolgárok nem örülnek annak, ahogy a bizottság reagál, tám- panaszkodtak a bürokratikus felépésre, arra, hogy a hivatal packázik, a hivatalnak packázásait és pörhalasztást nem nagyon csodálták az állampolgárok, hogy így fogalmaznak. A polgárok úgy érezték, hogy nem tudnak részt venni ebben a jogalkotási munkában. A jelentésem célja az, hogy ezeket a hiányosságokat orvosoljam, és hogy a bizottság nagyobb rugalmassággal reagáljon, mint a múltban. Én nagyon remélem, hogy ennek a kezdeményezésnek a reformja valóban hatékony eszközé teszi majd az európai polgári kezdeményezést. Köszönöm. Köszönöm az előadónak, most pedig megadom a bizottság alelnökének a szót, Timmermans úr parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm ezt a mai vitát az Európai Polgári Kezdeményezésről, illetve üdvözlöm a Söflin jelent hozzájárulás a témához, és nagyon jó alapot kínál arra, hogy egy olyan dologról beszéljek, amely már a meghallgatásom során is terítékre került, tehát ezt, uh, ez nagyon jó kiinduló alap. Elmondtuk uh, a Juncker Bizottság részéről, hogy hogy erre a területre összpontosítjuk az erőfeszítésünket. Ezt is tesszük, azonban meg kell változtatnunk azt, ahogyan működünk, és azt gondolom, hogy ebben a kontextusban az Európai Polgári Kezdeményezés rendkívül fontos. Egy olyan eszközről van szó, amely keretében az állampolgárok konkrétan befolyásolhatják a politikát Európai Uniós szinten, szinten konkrét kérdéseket vethetnek föl, amelyek fontosak számukra. Ezért egy kezdeményezés a politikai párbeszéd megnyitására a konvent idején a holland kormányt képviseltem, és akkor én is részt vettem az Európai Polgári Kezdeményezés létrehozásában. Ma a feladataim körébe tartozik az, hogy meggyőződjünk arról, hogy megfelelően, illetve jobban működik. Még mindig egy gyermekcipőben járó eszközről van szó, azonban már vannak tapasztalataink. Márciusban megszületett az első három évről szóló jelentés, és a potenciál már megmutatkozik, mint egy 33 kezdeményezést regisztráltak, és három esetben összegyűjtötték a kellő 1 millió aláírást. Ez azt jelenti, hogy összességében mintegy 6 millió állampolgár írta alá ezeket a kezdeményezéseket. Ezek az erőfeszítések összefogják az állampolgárokat, és páneurópai vitát hoztak létre, új gondolatokkal töltve fel az európai teret, közteret. Ez mindenképpen fontos a részvételi demokrácia szempontjából és az európai démosz kialakulása szempontjából. Ugyanakkor felhasználó barátabbá kell tennünk ezt a kezdeményezést, és tudom, Söflin úr, hogy a jelentésében szereplő gondolatok megfelelnek a, az előző három év jelentéséről szóló adatoknak. Az Európai Bizottság kontaktpontot hozott létre amely ment egy 1200 kérdésre adott választ különböző Európai Uniós nyelveken az eljárásokat illetően. Itt konkrét segítséget nyújtunk a szervezőknek, amikor a polgári kezdeményezés már regisztrálásra került. Itt a különböző követ, követelményeket, illetve technikai aspektusokat sorolják föl, illetve segítik a kezdeményezőket. Ezen kívül ingyen a bizottsági szerveren is posztolunk Továbbra is folytatjuk az erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy az adatokra vonatkozó követelményeket egyszerűsítsék, annak érdekében, hogy mindenki gyakorolhassa azon jogát, hogy polgári kezdeményezést indítson, ha úgy gondolja. Még vannak teendőink, ezért azért jöttem el ma, hogy figyelemmel meghallgassam, hogyan működik önök szerint ez az eszköz, illetve megnézzük azt, hogy hogyan lehet ezen javítani. A bizottság komolyan veszi a jogalkotási felülvizsgálati kérelmet. Jelenleg értékeljük a szükségleteket, illetve egy ilyen felülvizsgálat lehetőségét, ezért most gyűjtjük az adatokat, és odafigyelünk az érdekelt felekre, az érintettekre. A bizottság szeretne köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a konstruktív megközelítésért, hiszen ezt a fontos eszközt kívánják javítani, és személy szerint köszönettel tartozom, és gratulálok Söfrin úrnak egy, ahhoz, hogy ilyen kiváló munkát végzett az Európai Polgári Kezdeményezés elemzése során, illetve megpróbált konszenzust kovácsolni a különböző politikai frakciók és szakbizottságok között. Nem a pártpolitikát helyezte előtérbe, hanem valóban az volt a célja, hogy az európai állampolgárok újra kapcsolódjanak, illetve sokszor elő, első ízben kapcsolódjanak Európai Uniós szinten a politikai párbeszédhez. A bizottságnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ez könnyebb, hozzáférhetőbb és sikeresebb legyen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen, alelnök úr, most pedig megadom a szót Kaufmann képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr. Akarjuk, és szükség is van arra, hogy az európai egységesülési projektben jobban részt vegyenek a polgárok, ezért alapvetően fontos, hogy a három év polgári kezdeményezés tapasztalatából levonjuk a következtetéseket. Ahhoz, hogy ezek a kezdeményezések valóban kiteljesedjenek, a szépség tapaszoknál többre van. A kezdeményezések szervezőinek átfogó támogatásra, jogi segélyre van szükség megfelelő kapcsolattartó pontokra a tagállamokban. A saját maguknak kell eldönteniük, hogy a, a kezdeményezés regisztrációját követően mikor indulnak. Nem szabad, hogy, szem, hogy egyéni azonosító számokhoz kössék a bejegyzést, és alelnök úr egyértelműen jelezni kell a fiatalok felé, hogy mindenütt az, az EU-ban 16 évesen már támogassák az európai polgári kezdeményezéseket. A jelentés nagyon jó a parlament előtt, és úgy remélem, hogy a bizottság javaslatainkat valóban támogatni fogja, felveszi, hiszen Timmermans úr a gyerekcipőből végre ki kell lépni, és valóban polgárbarát eszközé kell válni a, a polgári kezdeményezéseknek. Köszönöm szépen. A petíciós bizottság képviseletében Becele a kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr, a nemzetek fölött átnyúló részvételi demokrácia szellemében azért hozták létre ezt a kezdeményezést, hogy az állampolgárok valóban kapcsolatban, lé- kapcsolatban léphessenek az intézményekkel. És hát három évvel a bevezetése után azt hiszem látszik, hogy nem működik. Ami nem működik, azt helyre kellene igazítani, ezért kérjük a bizottságtól, hogy mindenképpen vizsgálja felül az európai polgári kezdeményezést, és alakítsa át olyan formájúvá, hogy a felhasználók valóban használhassák, egyszer, hagyjuk végre a szükséges egyszerűsítést, legyen egy egységes azonosítási rendszer például, és minden egyes tagállamban legyen egyszerűbb a

következnek a, a, szocialisták, képvisel, a szocialisták, a képviseletükben pedig Mercedes Bresso. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék én is köszönetet mondani Söflin úrnak, az előadó úrnak azért, mert kiváló munkát végzett, és mutatja ezt az is, hogy egyhangúan kapott ezt támogatást. Szilvia Kaufmann kollégánk, az árnyék előadó is nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával. Timmermans alelnök úr, mi nagyon nagy örömmel láttuk azt a feladatvállalás és elkötelezettséget, amit ön vállalt magára a bizottság nevében, de hát az az igazság, hogy az eltelt három év azt mutatta, hogy nagyon sok nehézség merül fel a kezdeményezés gyakorlati alkalmazásában. Konkrétan szeretnék emlékeztetni egy-két dologra. szükséges lenne az egész eljárást világosabbá tenni. Nem konkrétan a regisztrációra gondolok, hanem arra, hogy hogyan tudnak az állampolgárok odáig eljutni, hogy regisztrálják az ő kezdeményezésüket, hogy ez sikeres legyen a szabályok értelmében. Hogyan tudnánk, mit tudnánk kezdeni ezekkel az aláírásokat Is tettünk, amelyeket, hogyha az Európai Bizottság megfogad, akkor könnyebb lesz az aláírások gyűjtése, és Többféle javaslat, ahogy mondtam, hogy hogyan lehet ezeket az aláírásokat benyújtani, a legisztráció határideje, az aláírások gyűjtésének a megkezdése, online aláírás gyűjtés, és így tovább. Tehát nagyon sok javaslatról van szó. De van itt egy lényegi kérdés, és ez pedig a bizottság javaslata. Nagyon sokat várunk a bizottságtól a az aláírások, ha megvannak, akkor az európai intézményeknek reagálni kell, és itt az Európai Bizottságnál a labda. Köszönöm. Az ECR részéről Ujazdowski kolléga. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękujemy panu posłowi. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani Söflin úrnak, nem csak azért, mert konszenzus sikerült kialakítani, hanem legelső sorban azért, hogy rögtön a folyamat elejétől kezdve egy olyan jelentést kívánt létrehozni, amely, amely életet lehel az intézményekben. A javaslatainak célja az volt, hogy a bürokratikus akadályokat lebontsa, illetve elhárítson minden olyan akadályt, amely a kezdeményezés jó működésének gátat vet. Érzékeny kérdések merülnek fel, ezekkel foglalkozni kell. Az Európai Bizottsághoz fordulok. Készen áll-e arra, hogy a saját önkényes fellépését mérsékelje, hiszen ez az egész dolognak a kulcsa. az Európai Bizottság visszautasított kezdeményezéseket, olyat, amelyeket mi támogattunk, ez nem ismétlődhet meg a jövőben, mert véleményem szerint, hogyha megvan a kellő számú aláírás, mindenképpen valós jogalkotási munka tárgyát kell, kell hogy képezze. Kérdésünk tehát a következő. Választ de az Európai Bizottság erre a kérésre egy új módosítás keretében? hiszen ez lesz a lakmuszteszt. Maga a jelentés kiváló, és köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevőnek a munkáját. Most az Európai Bizottság tér felén a labda. Ezen kívül azt kérem, hogy valóban a papír, papírról a valósággá változtassuk ezt a lehetőséget. Köszönöm a liberálisok képviseletében Görenc kolléga. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az Európai Polgári Kezdeményezés egy rendkívül innovatív lehetőség, amelyet a Lisszaboni szerződés hozott létre és mindenki örül annak, hogy az európai polgárok végre beleszólnak az európai ügyekbe, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy mintegy négy év elteltével eh, értékeljük ezt, illetve a, megvizsgáljuk, hogy hogyan működik. Azt látjuk, hogy különböző akadályok eh, gördültek az ilyen kezdeményezések eh, útjába. Kollégánk Söflén úr nagyon jól bemutatta az eddigi munkát, és gratulálok, gratulálok neki azt látjuk, hogy mindenképpen javítani kell az európai polgári kezdeményezés működését, ehhez különböző javaslatokkal szolgálunk, és úgy tartanám helyesnek, hogyha a bizottság azokra a kezdeményezésekre reagálna, amelyek hozzátartoznak, illetve amelyek nem azokat visszaküldené a regionális, illetve országos szintre. A jelentés tevő kiválóan megfogalmazta a nehézségeket. Az ALDE részéről szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy a bizottságnak tiszteletben kell tartani a primér jogokat, illetve jogszabályokat, hiszen azt látjuk, hogy nagyon gyakran megbénül az európai mechanizmus ezen a téren, ezért, és ez, ennek a hátterében a szerződés áll, esetleg ezt is orvosolni kellene, ezért a zöldekkel közösen módosítót nyújtottunk be, amely a szerződéssel kapcsolatos kérdéseket taglalja az Európai Polgári Kezdeményezés kapcsán. A GUE frakció képviseletében Barbara Spinelli következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió egy válság után fedezte fel a részvételi demokráciát az állampolgári kezdeményezés a válságra adott válasz. Most a válság súlyosbodott, és a részvételi demokrácia még fontosabb. Egyetlen egy olyan kezdeményezés sem, kezdeményezést sem követett jogalkotási munka, amely összegyűjtötte a szükséges aláírásokat. Sajnálatosan nem lehet az a, a szerződéseket módosítani, de ö, lépni kell. Az AFKO szakbizottságban az egyhangú szavazás is mutatja, hogy mennyire fontos ez a téma. Kérek mindenkit, hogy a 30. bekezdés 30-as pont 4-es bekezdését ne szavazzák meg, a szocialistákat is különösen kérem ezt tönkretenni az eljárást, kedves ö, ö, kollégák. Tulajdonképpen, hogyha sikeres ö, polgári kezdeményezés esetében csak akkor lehetne jogalkotási eljárás, hogyha pozitív a bizottság véleménye. Eddig a benyújtott kezdeményezések közül csak három volt befogadható, és gyakorlatilag egyetlen egyet sem követett semmifajta hivatalos jogalkotási munka a TTIP-el, a ttip szemben fellépő kezdeményezés sem jutott sehova, és én szeretném tudni, öntől kérdezem, kedves Timmermans úr, elnök úr, hogy kitől kapja a bizottság a felhatalmazást arra, hogy döntsön. Köszönöm. Most pedig a zöldek következnek, és Terry Cabras asszonynak adom meg a szó, úrnak adom meg a szót. Greens if a group has taken part a zöldek nagy érdeklődéssel vettek részt, sőt lelkesedéssel az európai állampolgári kezdeményezés reformjában, mert úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos korrekciós eszköz az európai állampolgárok és intézményeik közötti kapcsolatban, amelyek nagyon gyakran távol állnak a polgároktól és arrogánsak. A jelentés végeredménye, amelyet kollégám és barátom György Söplén fogalmazott meg általában véve jó és megfelelő elemeket tartalmaz, nem csoda, hogy mindannyian egyhangulag az AFKO bizottságban támogattuk. A pozitívumok ellenére meg kell említsek egy dolgot, amely nagyobb bátorságot kellett volna, hogy kapjon mindannyiunk részéről. Ez pedig a sikeres intézkedés, bátor nyomon követése annak beadását követően. Ez azt jelenteni, hogy készen vagyok arra, hogy megerősítsük az európai kezdeményezéseket. A nyomon követő intézkedések előre vinnének, megfelelő jogi aktusokat készítenének elő, természetesen a bizottság és a parlament szabályainak és elveinek megfelelően. Vannak olyan módosítók, amelyek véleményem szerint nem e, elég tisztán határozzák meg azt a célt, amit szeretnénk elérni. Ha egészen őszinte akarok lenni, akkor ezek a módosítók tulajdonképpen az éppen az ellenkező irányba mennek azzal, amit követelünk és amit el akarunk érni. Ezért frakciónk saját módosítókat terjesztett be, melynek célja az, hogy a bizottságnak és a háznak lehetőséget biztosítson ahhoz, hogy fontos, előremutató szerepet töltsön be a demokratikus impulzusok előrevitelében egy barátságosabb, polgárbarátabb Európa kialakításában. Remélem, hogy kollégáink többségének E, a támogatását megkapják módosítóink. Grácie, prezident. La parol. Köszönöm. Most pedig az EFDD képviseletében Kastáldónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai polgári kezdeményezést, ha kiejtem, akkor nagyon nagy várakozások követik a közvetlen demokrácia, amelyet a Lisszaboni szerződés vezetett be, a Csinkbeszellem mozgalom véleménye szerint egy nagyon fontos pillér. A beküldött kezdeményezésekből csak hármat minősítettek befogadhatónak, mindenféle bürokratikai nyelvezet, információk hiányossága, az uniform bánásmód hiánya a tagállamok között, a jogalappal kapcsolatos viták és így tovább miatt. Nagyon fontos tehát a logisztikai szempontot megemlíteni. Én gratulálok Söpflin Györgynek, az előadónak, a kiváló munkához. Nagyon fontos lépek, lépéseket kell megtennünk, fontosabbakat, politikai lépéseket, és ezt talán meg tudná oldani a, az érdekütközést is hiszen a bizottság ellenőrzi, dönti el, hogy befogadható-e egy kezdeményezés vagy sem, és utána pedig a, arról is dönt, hogy mi történjen vele. Ez egyfajta összeférhetetlenség. Nem lehetőséget, hanem kötelezettséget kellene megfogalmaznunk, hogyha valóban azt szeretnénk, hogy az intézmények közelebb legyenek az állampolgárokhoz. Mert ők erőfeszítéseket tesznek. Meg kell, hogy mentsük, támogassuk ezt a szándékot, akár a szerződések áttekintésével, módosításával is. Így lehetne lendületet adni az állampolgároknak, ők meg tudják ezt tenni, az alapító atyák szellemében tudnánk így működni. Mondom Malmström biztos asszonynak is köszönöm. Most következik a Europe of Nations and Freedom frakció, Anne Mans kolléga. Az európai polgári kezdeményezés végrehajtásához nagyon fontos, hogy megfeloldjuk az Európai Unió több területén lévő demokratikus deficitet is. Az európai integrációt is támogatnia kell ennek a folyamatnak, de nagyon fontos, hogy nagy vagy kis társadalmi problémát az Európai Bizottság és az európai választók számára világosá tegye. Söflin jelentése azt teszi világosá, hogy fontos az európai polgári kezdeményezés, és rámutat a hiányosságokra, és megmutatja, hogy mi az, amit a jogalkotói szinten is el kell végezni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kezdeményezés megfelelő eszköz, de köteles

Köszönöm szépen. Köszönöm Balcó kollégának. Balcó kollega egy kérdést szeretne Kondon kollega feltenni önnek. Igen. Uh, köszönöm szépen, Balczó úr, köszönöm, elnök úr. Egyszerű kérdésem van, egyetérte velem. Egyetért velem-e abban,

Šuica kolega. Lisabonskim sporazumom je omogućena europska građanska inicijativa i ja smatram da mm, suprot gospodinu Kölbrunu, smatram da je to jedna... Köszönöm szépen. azt hiszem, hogy ez az egyik legfrissebb kezdeményezés, amely segíti az állampolgárokat abban, hogy a demokratikus munkában részt vegyenek. Tudom, hogy az 51 kezdeményezésből csak három volt befogadható, és aztán semmit nem követett valódi jogalkotási munka, és ezért is köszönetet mondok Söflin úrnak a kiváló jelentéséért, amelyben többek közt erre is felhívta a figyelmet, és nagyon remélem, hogy a bizottság aktívabb lesz, és valóban segíti az aláírás gyűjtését, gyűjtést, könnyebbé teszi az aláírások gyűjtését, a regisztrációt sokkal gyorsabban fogja elvégezni, és nagyon remélem, hogy sikerül ezzel a jelentéssel is a bizottságot egy kicsit ösztönözni arra, hogy rugalmasabb és aktívabb legyen. Nagyon fontos eszközről van szó, és össze kell kapcsolni valahogy még a nemzeti jogalkotást is az európai polgári kezdeményezésen. Nagyon érdekes és pozitív ez. Köszönöm szépen, Sujca. Kolléganő Tápádela. Președinte, stimați colegi. Democrația direct... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák. A közvetlen demokrácia nem is olyan arhaikus. Ez az európai polgári kezdeményezés modern eszköz, amely az állampolgárok részvételét biztosítja döntéshozatali folyamatban. Mintegy 51 kezdeményezés történt, több mint 6 millióan írták alá ezeket az, az kezdeményezéseket azért, hogy megváltoztassák Európát. Azonban nézzünk szembe a tényekkel, csak három kezdeményezés volt befogadható, és nem követte egyiket sem jogalkotási kezdeményezés. Ez azt jelenti, hogy a, a kezdeményezés sikerarányát növelni kellene. Hogyan? a, egy online aláírásgyűjtési rendszer segítségével, illetve az állampolgárok mozgósításával. A fiataloknál rejlik a kulcs, a megoldás kulcsa, hiszen nagyon nagy az itt lévő potenciál, az ő résztvételük kellemes meglepetés lehet egy ajándék Európa számára. Ezért ezért támogatom azt, hogy 18 évről 16 évre csökkentsék a korhatárt. Sok sikert kívánok ennek az eszköznek a jövőben. Ki kell aknáznunk a fiatalokban rejlő lehetőséget, akik aktívan részt vehetnek az európai döntéshozatai folyamatban. Köszönöm szépen. Eh, Tapadel kollégától nem engedek most meg két kártyát, azért, mert a felszólaló túllépte a határidőt, úgyhogy Máriás kollega kapra meg egy percre a szót. A Lisszaboni szerződés értelmében úgy gondolom, hogy Európa népeinek nagyon fontos, hogy valóban éljenek a részvétel jogával. A polgári kezdeményezések, a polgári mozgalmak pánórapói szinten kell, hogy megjelenjenek, szolidaritás kifejezése formájaként is nagyon fontos ezért, hogy a meglévő eljárás gyengeségeit kijavítsuk. Az állampolgárok a, vá- a válság idejében is megfelelő segítséget kapjanak. Átláthatóvá kell tenni a meglévő folyamatokat, ezért az európai polgári kezdeményezés javítása a demokrácia erősítését jelenti majd. A szegénység elleni harc ellen, a szegénység elleni harcot lehet erősíteni, a bankok nagyhatalma ellen fel lehet lépni. Köszönöm szépen. Marias kollégának, a következő Duran kollega egy perc. Merci. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Timmermans úr. 2009-ben a Lisszaboni szerződés célja az volt, hogy közvetlen kapcsolatot hozzon létre az állampolgárok és Európa között. Az igazság azt mutatja, hogy ez kudarcot vallott, mint egy 51 kezdeményezésről beszéltünk, beszéltünk eddig, de igazából 53 született, és ebből az 53-ból E, három volt, amelyet befogadtak, és semmi eredményt nem hoztak ezek. Semmi eredményt. Tehát e, az, azért nem gondolom, hogy az állampolgárok butábbak lennének, mint a bizottság, vagy mi. Tehát e, azt mutatjuk nekik, hogy semmi értelme az erőfeszítéseiknek. Egy jelenleg jelentős erőfeszítésről van szükség, jelentős költségvetésről, vagy büdzséről, és mindent megmozgatnak, aztán ezek az állampolgárok aztán azt látják, hogy semmi eredményt nem hoz, és ezért bizony nevetséges a jelenlegi helyzet. Egyértelműen látnunk kell a helyzetet. Van alternatíva, van lehetőség, vagy jogalkotási, és itt az elnök félbeszakítja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percben Zvér kollega. Köszönöm szépen. Szeretnék először is eh, köszönetet mondani Söpflir úrnak, kiváló jelentést készített az Európai Polgári Kezdeményezésről, amelyel újra alakíthatjuk megfelelő feltételek mellett a kezdeményezéseket. A jelentés az európai demokráciát is javítani kívánja a, a kezdeményezésekkel. A bürokráciát csökkenteni akarja, jogi kereteket biztosítani, és megfelelő kezdeményez, a, a kezdeményezések megfelelő végrehajtásához is teret nyitni pozitív, pozitív tapasztalatok vannak három év után, ahogy többször hallottuk, több mint 50 polgári kezdeményezést nyújtottak be, de csak három volt befogadható, és sajnos még nem volt ennek kapcsán semmiféle akció. Ez azt jelenti, hogy, a, hogy sérülékeny a demokrácia, gyenge pontjai vannak, nem hatékony a demokrácia. Mindenképpen úgy vélem, hogy a, az Euró, a közvetlen együttdöntés élénkebbé, életszerűbbé, erősebbé teszi a demokráciát és mobilizálja a lakosságot. Ezért támogatom a jelentés kérését, amelyet Söpflin kollega a tagállamoknak és az európai intézmények felé tesz, hogy erősítsék a polgárok bizalmát ez iránt, az eszköz iránt, hiszen enélkül nem lesz ez lehetséges. Köszönöm én is, Zver kollégának, bocsánat, túl hamar szóltam. Egy percet kap Mici kolléganő. Sir President, the European Citizens Initiative az európai polgári kezdeményezés révén a polgárok konkrét lehetőséget kapnak hogy részt vegyenek az európai uniós jogalkotásban és gy ugyanarra a szintre kerülnek mint az európai parlament a bizottság és a tanács. ezek intézmények amelyek általában megközelíthetetlenek számukra. létfontosságú ez az eszköz mert az állampolgárokat egy olyan lehetőséggel ruházzák fel miszerint az európa jövőjébe beleszólhatnak beleszóljanak. Az európai állampolgárok közvetlenül fordulhatnak tehát az intézményhez, és ezzel összekapcsoljuk őket Európával, vagy legalábbis ez lenne az alapgondolat, de sajnos a valóság másképet mutat, nagyon sok kezdeményezést visszautasítottak, és azt látjuk, hogy ezek a kezdeményezések bürokratikus akadályokba ütköznek, ez elkeseríti az állampolgárokat, és elfordulnak az európai politikától, ez elfogadhatatlan, javítanunk kell ezt a folyamatot, minél állampolgár barát barátabbá kell tennünk, hogy kiaknázhassuk a benne levő potenciált, és valóban aktív részvételt érjünk el. Köszönöm. Most kérik a kollega, következik egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt biztos úr, több mint egy éve vagyok európai kés, képviselő németországi választókörzettel. Aachen és Görlitz, Flensburg és Oberammergau között mindig azt hallom, hogy ez az első EP képviselő, aki érdeklődik az iránt, hogy mi van, olyan messze van Európa, min változtassunk. Minden ilyen tárgyalásnál, beszélgetésnél világos, hogy Európának direkt közvetlen demokráciára van szükség, be kell kapcsolni a polgárokat, mernünk kell vállalni a demokráciát. Arról kell beszélnünk egy kampány elindításával, 70 ezer európai állampolgárral. Köszönjük ezt a lehetőséget. Egyértelmű az európai polgári kezdeményezésnek egyszerűbbé, bürokráciamentesebbé és hatékonyabbá kell válnia ne tartsák hülyének a polgárokat, vonják be őket, és aztán utána, utána meg azt mondják, hogy na jó, hát ennyi volt, semmi nem lesz belőle. Nem. Igazi demokráciára van szükség, hozzuk létre ezt a fajta európai vágyat, ne pedig csak egyszer-öt évente a választásoknál. Köszönöm. Köszönöm Gérike kollégának, Gígolt kollégát nem látom ezért megkezdjük a spontán hozzászólásokat. Zaborska kolléganő az első. ďakujem pán predseda Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Söflin előadó úr erre a kérdésre összpontosította a hiányosságokra. Ha sikerül a hiányosságokat ugyanis megszüntetni, akkor van esélyünk arra, hogy az európai polgári kezdeményezés működő, demokratikus eszköz lesz. Nagyon sok kezdeményezés volt már például a Vanovas, amit visszautasítottak, nagy csalódás volt sok állampolgár számára. A kezdeményezés mögött a polgárok tevékenysége megmutatta, hogy micsoda visszaélés van az embrióval, és ráadásul még finanszírozza is ezt az EU óriási eszélye, esélye lett volna a bizottságnak, hogy kiderítse ezt az ügyet, és sőt a bíróság is közbelépett. Köszönöm szépen Zaborska kollégának. Két és félszer annyi jelentkező van, mint amennyin végén tudunk menni, ezért frakciónként egy hozzászólónak adom meg a szót. Attondó kollega a következő. señorías yo creo que hay tres conclusiones que se pueden establecer en este debate. primera la iniciativa ciudadana es muy importante para la. Köszönöm az európai polgári kezdeményezés, rendkívül fontos az európai Másrészt nem működik a törvény, három pedig javítani kell rajta. Ennyi, ebben egyetérünk. Szerintem egy megoldást is tudok mondani, ami politikailag érdekes és nagyon fontos kezdeményezés. Milyen szabályok vonatkozzanak azokra a kezdeményezésekre, amit egy millió aláírással támogatnak, de nem fogadnak be? Egy intézményes válaszra van erre szükség. Nem lehet egyszerűen egy ilyen kezdeményezést a feledésbe taszítani, hiszen annyi aláírás gyűjtöttek, és valamit jogi okok miatt nem lehet tovább vinni. E, biztos vagyok abban, hogy van a bizottságnak válasza erre, még akkor is, hogyha más kezdeményezéseket vagy más törvényi reformokra van szükség. Köszönöm szépen a kollégának, ez Kripik kollega a következő. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Commissioner. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Az európai politikában uh, egy új eszközt vezettünk be, és a sok kezdeményezés mutatta ennek a sikerét, vagyis hát inkább bukását, mert a kudarcát, mert nagyon sok kezdeményezés született, de csak három volt befogadható. Én Osztom azt a véleményt, hogy elérhetőbbé kell tegyük a kezdeményezést az állampolgárok felé, de ennél többet kellene tenni. Az átláthatatlanságot el kell, hogy magyarázzuk az állampolgároknál. Hogy lehet az, hogy a kezdeményezésért felelős intézmény dönti el azt, hogy egyáltalán befogadható-e egy kezdeményezés? Tehát át kellene tekinteni azokat a kezdeményezéseket is, amelyeket elutasítottak a múltban, és megnézni, hogy a bizottságnak voltak-e megfelelő indokai. De vajon politikailag korrektül járunk el, hogyha az állampolgárok ilyen témákban beszélnek, mint a gyermekek, vagy a, a születés, a megszületésük előtt a gyermekek. Köszönöm szépen. Réda kollega senhor tisztelt elnök úr tisztelt biztos úr! a lisszaboni szerződés az európai uniót mássá akarta alakítani, mint ami, azaz valós részvételi demokráciává. Az európai polgári kezdeményezés már a kezdetek óta egy veszélyes kezdeményezés volt, amely, amely eltusolja a demokrácia hiányát. Ne felejtsük el, hogy így az állampolgárokat megkerültük, a népszavazás helyett alakult ki ez a rendszer. Hat évvel később látjuk, hogy hiteltelenné vált az eszköz. Több mint 50 kísérlet ből csak három tett eleget a merev paramétereknek, csak ezek voltak befogadhatóak, és még, még ezek is zárt ajtóra találtak a bizottságnál. Köszönöm szépen Ferreira kollega, Elsoltész kollega. A Soltész? kollega. <clears throat> Hvala za besedo. Torej, državljanska E, az európai polgári kezdeményezés egy olyan eszköz, a demokrácia erősítését szolgálja. Volt nagyon sok nem sikeres demokrá- e, kezdeményezés, amelyet, amelyről hallottunk, de voltak sikeresek is. Az állampolgárok valószínűleg csalódottak az intézményekben, az EU intézményeiben. A polgárok azt várják, hogy mindaz, ami törvényben leírt, az működjön a demokráciában, használható legyen. Sokkal több politikai lépésre van még ahhoz szükség, hogy élettel töltsük meg ezeket a kezdeményezéseket, a szabályokat javítani kell, a benyújtáshoz világos szabályokat kell meghatározni, egyébként nem működik az egész. És hogyha nem mondjuk mindezt ki, akkor az európai polgári kezdeményezés nem szolgálja a közvetlen részvételt. Köszönöm szépen, Soltász kollega. Ármed kollega a következő. The words Citizens Initiative sound brilliant, don't they? The idea... Kiválónak hangzik ez a, ez a gondolat, a európai polgári kezdeményezés, nagyobb demokrácia, nagyobb erő, nagyobb hatalom, a, a politikusoktól visszatérünk az állampolgárokhoz, azonban ez nem működik, hiszen láttuk, hogy 51 kezdeményezésből csak három volt az, amelyet befogadhatónak nyilvánítottak. Ez azt jelenti, hogy az állampolgároknak nincs meg a megfelelő joguk arra, hogy, hogy, állam, hogy kezdeményezéseket indítsanak. Az Európai Unión kívül Svájc vezet, nem csak a petíciók esetében, hanem az, hogy a, a, abban is, hogy a, egy népszavazásba is beleszólhatnak, illetve népszavazáson is elmondhatják a véleményüket az emberek. Svájc kiváló példát mutat tehát nekünk, és szerintem minden Európai Uniós ország tanulhatna a svájci példából. Köszönöm szépen, Ánc kollega. Végül pedig Obermeier kollégának adom meg az eljárásban a spontán hozzászólások eljárásában. Köszönöm, elnök úr! Az Európai Polgári Kezdeményezés Intézménye nagyon jó alapelvre épül arra, hogy bevonja az uniós polgárokat a törvényalkotásba, de nagyon sok minden még mindig csak az ígéret szintjén van, három éve működik, 51 kezdeményezést nyújtottak be, és még egyetlen egy sem vezetett valóban jogalkotási eljáráshoz. Még a a TTIP kiváló kezdeményezése sem. Biztos úr, mit gondoljanak akkor a polgárok? Ez a tervezet, amely megpróbálja az EU polgárokat polgárok számára ezt a mm, felhasználóbarát eszközt közelebb hozni, igazából csak szemfényvesztés. Az eu mm, az EU akar egy ilyen demokratikus lapot, vagy papírt, amit lobogtathat, és, teljes, és ami teljesen ártalmatlan. Biztos úr, a polgárok azonban nem fogják ezt lenyelni és bevenni. Köszönöm szépen, Obermeier kollega. Most pedig a bizottság nevében Timmermans biztos úrnak adom meg a szót. Let me reiterate what I said uh, at the beginning. The Commission is uh, Hadd mondjam el uh, azt, amit már elmondtam a bevezetőben. A bizottság készen arra, hogy közösen, szorosan együttműködjön uh, Söflin úrral, illetve az Európai Parlamenttel, hogy megnézzük, hogy milyen javításokat eszközölhetünk a jelentés segítségével. Várom tehát ezt a közös együttműködést, és megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy javítsunk ezen a kezdeményezésen ott, ahol lehet. Valószínűleg a szabályozást felül kell vizsgálni, és az biztos, hogy a bizottság erre is készen áll, hogyha ez szükségesnek bizonyul. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy természetesen a kezdeményezés lehet valami mássá alakítani, mint ami nem, aztán mondhatjuk azt, hogy nem, nem azt látjuk, amit szerettünk volna, de hát itt elég egyszerű a képlet, a szerződésen alapul, a szerződést pedig minden tagállam aláírta, ratifikálta. Ezt nem haladhatjuk meg, lehet, hogy jó lenne néha túl menni a szerződésen, de hát a bizottságnak az a, az a feladata, hogy a szerződést értelmezzek, illetve azt betartsák, ezt pedig kimondja, hogy egy párbeszédbe vonja be a, az állampolgárokat, nem pedig, nem pedig konkrét jogi kezdeményezést ad a kezükbe. Tehát egy teljesen más dologról van szó, és hogyha ez nem tetszik nekünk, az rendben van, de nem mondjuk azt, hogy végül is nem azt látjuk, amit akartunk. Tehát ez a, a a képviseleti demokrácia kiegészítése, ez volt a célja, az, hogy bevonjuk, bevonjuk az embereket a képviseleti demokráciába, nem pedig annak alternatíváját ajánlja, és abban sem, abba is biztos vagyok, hogy a parlament nem szeretne egy külső egy külső álláspontra helyezkedni. Itt a lényeg az, hogy bevonjuk az állampolgárokat a politikáról szóló párbeszédbe. Hogyha pedig a bizottság a szabályokat érvényesíti, akkor igen, néha, és sajnos gyakran, ki kell, hogy mondjuk, hogy a kezdeményezések nem felelnek meg a jelenlegi szabályoknak. Megváltoztathatjuk a, a szabályokat, ezt megvizsgálhatjuk, illetve segíthetünk az embereknek abban, hogy a bürokratikus akadályokat akadályokon átjussanak, és erre már lépéseket tettünk, tanácsot adunk a kezdeményezőknek, néha segítünk abban, hogy a kérdést megváltoztassák, átfogalmazzák, hiszen néha bizonyos megfogalmazási segítsége már megfelel a szabályoknak. Tehát együttműködőek vagyunk a bizottság részéről, de nem lehet a bizottságot hibáztatni azért, hogy betartja a szabályokat. Hiszen zűrzavar keletkezne, hogyha a szabályokat nem alkalmaznánk azért, mert hát milyen jó is az, hogyha az állampolgárok kezdeményezhetnek. Tehát ezt vissza szeretném utasítani, de hangsúlyozom, hogy, hogy hajlandók vagyunk arra, hogy szorosan együttműködjünk Söflin úrral és a kollégákkal, mert én ebben az eszközben óriási potenciált látok, és szerintem túlságosan is könnyű egy rövid idő elteltével félresöpörni ezt az eszközt, mondván, hogy ez nem az, amit akartunk. Ne fújjuk fel, ne legyen nagyobb, mint amekkora, de ne is söpörjük le, még mielőtt mindent megtettünk volna annak érdekében, hogy javítsuk, ahogyan ez Söflin úr célja, illetve mindenkinek, aki támogatja ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Végül pedig a vita végén a Söflin kollégának, az előadónak adom újra meg a szót. Thank you, President, uh, and I would like... Köszönöm, elnök úr. És én szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben a konstruktív vitában részt vett mindenki nagyon konstruktív volt, talán egy-két kivétellel. Különösen hálás vagyok Timmermans alelnök úr támogató szavaiért. Van egy-két kérdés, amelyre reagálnom kell. Természetesen nem tudok mindent összefoglalni, ami elhangzott, de azt hiszem Görrensz úr megjegyzése a demokratikus legitimácia, legitimitás újraértékeléséről fontos. Az állampolgárok közelebb hozatala az EU-hoz is felmerült, aztán az utánkövetési probléma is felmerült a hozzászólásokban. És Timmermans alelnök úr is megjegyzi, de senki nem tudja egyébként ezt, de nekem van egy nagyon berosdásodott, ütött, kopott jogi diplomám, de hát az a helyzet, hogy amikor arról van szó, hogy jogszabályokat alkalmazzunk, a szabályokat alkalmazzunk, hogy önt idézzem, mindig van mozgástér az értelmezés tekintetében, és én ezt kérem öntől, hogy legyen rugalmasabb a szabályok alkalmazásában. Van ez a szürke terület, gondoljon arra, hogy egy millió ember munkája kellett egy kezdeményezéshez. Felmerült a szerződések megváltoztatása is. A gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy hát igen, lesz majd ilyen, de valószínűleg nem az európai polgári kezdeményezés miatt. A második dolog. Én azt tudom, hogy amikor egy ilyen polgári kezdeményezés megszületik, akkor a polgárbizottságot kérheti arra, hogy éljen jogalkotási kezdeményezése, de nyilván nem lehet ezt diktálni, a civil társadalmat egy kicsit segíteni kellene, mert ha jól látom, akkor a jelenlegi jogalkotási folyamatokra nem tudnak befolyással lenni az ilyen kezdeményezések, még akkor sem, hogyha életképesek, tehát teljesen mindegy, hogy az európai politikai köztérben mi a polgárok feladata vagy lehetősége, mégiscsak szereplői ennek, Köszönöm szépen Timmermans úrnak, ami most minket illet, szerintünk önöknél a labda, biztos vagyok benne, hogy önök mindent megtesznek, hogy az életképes legyen. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk.